Okay, colleagues. Kedves kollégák, mindenek előtt elnézést kérek a késésemért. Következik a rend eh, szerinti következő pont, vagyis a koordinátorok határozatairól való beszámolás. Mindenek előtt az előadó kijelöléséről a kikötői szolgáltatásokhoz való szolgáltatásokról szóló rendelet, az S és D frakció előadója fogja ellátni ezt a feladatot. A második jelentés pedig a 2000 per 30-as irányelv a közúti ellenőrzésekről, a véleményekre nem reagálunk, ez a döntés született, az egyik vélemény a pénzügyi igazgatás témájában készül. A nehéz helyzetben lévő országokkal kapcsolatban erre nincs reagálás, szintén a kikötővel kapcsolatos véleménnyel ez a helyzet. Az éghalatváltozás ügyében szintén nem kívánunk fellépni, mert nem a mi dolgunk. Az elnökség egy levéltelvezetet készített a 49-es szabályjal kapcsolatban az utasok jogairól, az IMCO így konzultációs jogot kap, betekintési jogot. Az IMCO azt kéri, hogy valakit küldjünk a, a verseny szakpolitikával kapcsolatos ügyek vitelére, ami a felhatalmazásos aktusokat illeti az EPP koordinátor kérésére az a döntés született, hogy a titkárság egy feljegyzést körbeküld, és a delegált aktusok, felhatalmazás aktusok témájában a következő koordinátori ülésen megbeszéljük ezt. A koordinátorok nyugtázták a 12-es, 13-as hírlevél megjelenését, a repülési korlátozásokkal kapcsolatban Balvin úr a MOVE főigazgatóságról adott tájékoztatást, és ezt nyugtáztuk. Ennyi történt a koordinátori ülésen, mindenki elégedett ezzel az ismertetővel, beszámolóval. Úgy látom, igen, köszönöm szépen, akkor itt jóvá hagytuk. Következő napi rendi pont, csak rendet rakok itt a papírjaim között. Tehát következhetnek a szavazások. Az első a tahográf megállapodás jóváhagyásával kapcsolatban Tika asszony, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Van még valaki, akinél nincs itt a kártya? Bármit akkor helyette adhatnak, beadhatnak. Akkor Tehát a 5-6-1-es rendeletről van szó, digitális tahográf, Tikau asszony, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33 igen, 3 nem, egy tartózkodás Szilviának. Gratulálunk! A következő Wills asszony véleménye. Az üzemanyag minőségről szóló irányelv. Mi is ez ez egy vélemény. Igen, tehát az üzemanyag minőségről szóló irányelvről van itt szó. Első módosító a 77-es, Taylor úr mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 igen, 14 nem, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, ugyanez a többség, elfogadtuk. 79, 80, 81-es, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as, 94-es, 95-ös, 96-os mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás. A 97-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? akkor a szavazás lezárom. Elfogadtuk 22-15 arányban. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, as mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom, Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elutasítva 21-17 arányban. A 110-essel folytatjuk. De Grandes úr is követi. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111, 112, 113 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 116-os mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 116-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az S17-est, megnyitom a szavazást, szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Mindenki szavazott. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 119-es mellette, ellene. Még egyszer a 119-es mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük a 119-es. Szerintem elutasításra kerül, de ellenőrizzük. Kusér úrnak egészségére a tüsszentéshez mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Valóban egy szavazattal elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító. Rajtar úrnak is egészségére. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a hetest. Szerintem elfogadtuk, de nem láttam jól, hogy a zöldek hogyan szavaztak. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 147-es nem, bocsánat, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, most jön a 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 146-os mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, talán elfogadtuk, de ellenőrizzük a 146-ost. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Valóban elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es és 150-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 151-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizhetnénk a 151-es, szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154, 155, 156-os mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 160-as és 161-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Ezt követően a tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 162 és 164, 165, mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 177-es, 178-as, 179-es, 180-171-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 182-es mellette, ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 182-est, megnyitom a szavazást. A szocialistáknak egyel több szavazójuk van. Most már rendben van, lezárom a szavazást, és elutasításra került. 183-as és 184-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 12-est? Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? szavazást lezárom. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodás, a 22-est ellenőrizzük, megnyitom, mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincegyes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 32-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es és 38-as mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva ellenőrizzük rendben, megnyitom a szavazást. A liberálisok átpártoltak közben? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es mellette. Ez fogyott el, hát bocsánat, 42-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 42-est, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 43, 44, 45, 46 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48. 48 mellette. Igen. Igen, elutasítottuk egyébként is. 48-as mellette. Ellenem Tartózkodás elutasítva. Hármas mellette. Ellenem Tartózkodás elfogadva. 51 mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan. 52, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 50-es kiesik. 54 mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 57-es, 59-es mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 56-os mellette. Ellenem tartózkodás Ellenőrizzük le elektronikusan, 56-os megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 55 mellette? Ellene? Tartózkodás? Még egyszer. 55-ös mellett? Ellene? Tartózkodás? Akkor mégiscsak le ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvennyolcas? Ötvennyolcas még megvan mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadva. Hatvan. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Hatvankettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 61, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 63, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 64, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 65 és 66-67 mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva 70 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 és 73, 74, 75, 76 mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom tehát a szavazást az öt módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 32-en mellette, hatan ellene szavaztak, egy ember tartózkodott, elfogadtuk, tehát gratulálok a jelentéstevőnek. Következő, amelyről szavazunk, Krámer úr jelentése. Mindenki készen áll a szavazásra? Let me just get all my papers in place here. Jó van, akkor én is elrendezem a papírjaimat. Mr. Kramer, starting with amendment... Kramer jelentés, nyolcas. Mindenki készen áll? Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilenc. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a kilencest, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, regi 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 21-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyenlő eredmény lett. 23 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le 23-as, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 23-asról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük le 24-est. Megnyitom a szavazást. Neki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, mivel egyenlő eredmény született. 25-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le ezt is, valószínűleg ugyanez, az ered, ugyanez lesz az eredmény, mint az előzőnél. Szavazást megnyitottam, lezárom a szavazást, elutasítva. Egyes e, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor tovább lépünk az regi egyeshez. Mellette, ellene, tartózkodás. E, Részenkéti szavazás a regi ötösről, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincas. Úgy tűnik, a szocialista szavazógép elromlott. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész. második részről szavazunk, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Debaker 32, mert az első részt nem szavaztuk meg, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 32-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor még mi jön? 38-as jön. Kiegészítésképpen mellette, ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes? Nem. 42-es, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 mellette ellenem, talál, tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le 49-es elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyenlő eredményt kaptunk, elutasítva tehát. 50. Mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 51. Egy szóbeli módosító Kramer úré, és az intermodalitás hozzáadásával, ha nem ellenzi senki, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 és 60 a következő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva, regi kettő mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, e kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hmm. 68. A következő mellette ellene tartózkodás elfogadva. De azért ellenőrizzük le, egy kicsit bizonytalan volt a szocialisták sorában a szavazás. 68-as Bilbao módosító, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77 Kohúr szóbeli módosítójával. Van ez ellen ellenvetés? Ha nincsen, akkor szavazzunk róla. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 79 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 80 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Regi 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 83-ast, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84 mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Regi négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, regi 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, regi 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, regi 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, regi 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 87 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 88 Kramer úr szóbeli módosítójával ellenvetés van, nincs, akkor szavazzunk róla 88-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 90 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, és 7 mellette tar- ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en szavaztak mellette, ketten ellene, egy valaki tartózkodott, elfogadtuk tehát a jelentést, gratulálunk Rámer úrnak. Next one. Következő. Kusieri úr. Jelentés tervezett az egyes arról az irányelvről, amelyik a 2011-192 EKG irányelvet módosítja egyes közös és magánprojektek környezete gyakorolt hatásainak vizsgálatáról. 21-es módosítóval indítunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Michael szerepet játszik. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette el, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 23-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-25-ös együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os Wills mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás 27-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ilyet szerintem azonos, de ellenőrizzük ellenőrizzük a 28-asat, mindenki szavazott. Lezárom. És elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következő 29-es és 4-es azonos csak mellette ellene tartózkodás elfogadva részenként a 30-asról. Először az egész szöveg a Social Impact End nélkül, a másik pedig a Social Impact end el Tehát első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva de ellenőrizzük, de szerintem elutasítottuk mellette. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Tehát a második, második rész értelmetlen, tehát 31-32-es mellette ellene elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az ötöset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 34-eset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 7-eset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott elutasítva a 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 40-41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 42-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 42-eset. Szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. 43-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 45-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 46-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 46-osat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 48, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 47-es, 49-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 51-52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 64-es mellette. Elnézést, kérdezi az elnök, hogy mikrofon nélkül van hozzá. Tehát 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretném ezt, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 67-eset. Szerintem elfogadtuk, de mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as mellette el, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. E, a mellékletek 71-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 71-eset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-75-ös együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 11-eset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-17-es, okafogyottak 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És akkor most a végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 34 mellette, 4 ellene tartózkodás nem volt, elfogadtuk, gratulálunk Kusieri úrnak. hearing now. now move on to the hearing. If we just give... Most következik a meghallgatás. Egy percet kérünk, hogy elfoglalhassa mindenki a helyét.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 Okay, colleagues, if I can try and... Kedves kollégák, próbáljuk meg tartani az időt. Ez szerintem mindenkinek segíteni fog. Ez a mini meghallgatásunk az új ö, ö, közlekedési tiszta energia témakörben nyilvános meghallgatásról van szó. Onidi úr van itt az Európai Bizottság részéről, majd ezt követően előadásokat fogunk meghallgatni. Kriszti úr, a felszíni közlekedés villamosítása témakörben, majd Mecs úr az NGVA e- Europe-tól, Europe-tól a tehát föld és biogáz járművek szövetségétől Ziolek úr, a hidrogén üzemanyagok és az elektromos mobilitás, valamint az EV Plug Alliance-től Rikord úr, majd pedig Laos úr, Bilje úr az Irutól, Guida úr a UITP-től, a Nemzetközi Tömegközlekedési Szervezettől, Hanon Szilvian úr és a Beruházási Banktól Martin Martens úr. Tehát először is szeretném Onidi urat üdvözölni a bizottság részéről. Öt percet kap, kérem. Mindenkinek azt mondta, el szoktam mondani, hogy kegyetlen vagyok meghallgatáskor, kérem tartsák az időt, mert egyébként megszakítjuk az előadásokat. Onídi úr. Köszönöm, elnök úr, ismerem a kegyetlenségét. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy ezen a mini meghallgatáson részt vegyek egy olyan témában, ami nagyon kedves a szívünknek. Rövid leszek valóban, mert előtt azért, mert a szakértőket érdemes ma meghallgatnunk. Néhány észrevételt szeretnék tenni a magunk részéről. A javaslat, ami önök előtt van, a tiszta üzemanyagokról a közlekedés számára, ez előtt egy lehetőség, hogy megpróbáljuk a közlekedési ágazatot elmozdítani az egyetlen ö, ö, üzemanyag fajtától, ami a ö, kőolaj. Ez természetesen motiválta a politika alakítóit is, elsősorban az energiabiztonság kérdése nagyon fontos, és fontos ez a ö, szélesebb értelemben is a klímaváltozás, környezetvédelem szempontjából és a leglényegesebb, hogy a gazdasági szempontból is nagyon fontos. Egy milliárdot költünk naponta arra, hogy importáljuk az olajat, és ennek a, több mint a fele a közlekedési ágazatra kerül. Ez nagyon fontos kérdés az iparágak versenyképessége szempontjából, a gépjármű fejlesztés szempontjából, és a verseny rendkívül erős ezen a területen. És végezetül pedig nagyon is meghatározza a növekedés lehetőségeit, és egy új piacot is szeretnénk létrehozni azzal, hogy újabb szereplőket kapcsolunk be. Végezetül pedig nagyon jó az embereknek, a felhasználóknak, mert úgy gondoljuk, hogy ezekkel az új típusú járművekkel meg tudjuk változtatni a szokásainkat és a mobilitásunkat, és egy fenntarthatóbb formát tudunk létrehozni. Három feltétel alapvető ehhez, a mi véleményünk szerint. Először is meg minden üzemanyaggal kell foglalkoznunk, nem szabad egyetlen technológiába bezárkóznunk, vagy tehát a különböző technológiákat kell összepárosítanunk, de csak olyanokat, amelyek kompatibilisek, és mindenféle közlekedési lehetőségnek helyt kell adnunk tehát a bioüzemanyag a légiközlekedésben és egyéb energiák, például a tengerhajózásban. Másik fontos kérdés, hogy pán-európai megközelítés kell. Nem szeretnénk, hogyha a tagállamok különböző technológiai megoldásokat választanának, és nem szeretnénk, hogyha egymással összeegyeztethetetlen, inkompatibilis szabványok alakulnának ki. Éppen ezért nagyon ö, odafigyelünk és próbáljuk erő ö, segíteni, hogy egységes szabványok és jó mechanizmusok alakuljanak ki. Minél, ezért nagyon fontos a nemzeti terveknek a koordinálása is, az új alternatív üzemanyag kifejlesztése ö, érdekében. Még nagyon fontos az is, hogy legyenek konkrét céljaink, mégpedig az infrastruktúra kifejlesztése ahhoz, hogy tankolni lehessen vagy fel lehessen tölteni a, fogyaszt, a gépjárműveket. E, itt fontos, hogy az ipar is bekapcsolódjon, és részt vállaljon ebből a munkából, és itten nagyon fontos és komoly célok vannak legalábbis 2020-ig. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Onidi úr! Akkor most következzenek a szakértőink. Első szakértőnk Edvard Kriszti úr, aki az Európai Vasút Társaságok Közösségének képviselői, és ő is a felszíni közlekedés villamosításáról fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csak el, nagyon röviden elmondanám, hogy a felszíni közlekedés villamosítása platform egy olyan platform, ahol a különböző érdekeltek, az ipari résztvevői, a közösségi, a helyi önkormányzatok működnek együtt, és az a célunk, hogy tulajdonképpen ajtóig, ajtótól ajtóig teljes mértékben villamosított közlekedési eszközökkel tudjunk majd eljutni Európában a jövőben. Először is két grafikon szeretnék mutatni annak érdekében, hogy megmagyarázhassam, hogy miért tartjuk jó ötletnek a villamosítást. Az első az a környezetvédelmi, környezeti teljesítmény. Ez a Nemzetközi Energia Ügynökség 2011-es jelentéséből származik. Egy olyan jelentés ez, amely a jövőbeni energia kérdést tekinti meg, és ebben látjuk, hogy az energia termelés, az energia mixtől fog majd függeni, hogy az emberek jövőben hogy fognak tudni mozogni. Látjuk, hogy az európai unión kívüli régiókban kevesebbek az ösztönzők, az Egyesült Államokban és, a Kín, és Kínában is ezt látjuk. Hogyha az Európai Unió üzemanyag keverékét tekintjük meg, látjuk, hogy a villamosítás az valóban nagyon nagy eredményekkel járna, nagyon nagy különbséget tudna jelenteni az energia mix szempontjából, hiszen a többi területen már is eléggé előre haladott az ele- a villamosítás, az Európai Unióban még egy kicsit lassabban döcög. Második grafikon az pedig az energiafüggetlenség. Ezzel kapcsolatban a bizottság, támogat, bizottság javaslatát természetesen támogatjuk. Szeretnénk diversifikálni minél nagyobb mértékben. Az üzemanyagot nem akarunk egyiket a másik ellen előnyben részesíteni, de azért azt ne felejtsük el, hogy az Európai Unió még nem az, egy, nem az Egyesült Államok, tehát a palagáz robbanás nálunk még nem történt meg, nem tud ez tehát minket függetlenné tenni az, Euró, az Egyesült Államok kőolaj függősége csökken, sőt, gáz szempontjából akár nem sokára exportál, exportőré fog válni. Az Európai Unióban viszont ellenkező a folyamat. Mi ugyanolyan függőek leszünk majd a gáztól, mint amennyire már ma is függően, függőek vagyunk a kőolajtól, úgyhogy a gáz bevezetése, a gáz fokozottabb használata nem szüntetné meg a függőségünket, de persze diversifikálná az energiaforrásokat. Tehát ez a két dolog, amit szeretnénk először is aláhúzni. Minden esetre mind a kettő olyan olyan érv, amely a villamosítás mellett szól. Most a, először is elmondanám, hogy a bizottság javaslatát támogatjuk, nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk. Sok szempontból elmondható, hogy elég széles körű, a hajózást is lefedi például, de mivel mi a multimodális mi, mi, mi egy multimodálisok vagyunk, multimodális platformként működünk, szeretnénk ahelyett, hogy ellentmondanánk bizonyos javaslatoknak a bizottság javaslatán belül, inkább hozzáadnánk bizonyos új javaslatokat, módosítókat javasolunk, amelyek a multimodalitást nagyobb mértékben mértékben fogják majd támogatni. Tehát szeretnénk, hogyha jobban figyelembe vennénk, hogy a közúti közlekedést például a vasúti közlekedéssel hogy tudjuk összekapcsolni, illetve hogy a két kerekű járműveket hogy tudjuk bevonni ebbe az egészbe. A platformunk tagjai között vannak villamos energia ellátók is, tehát a négyes cikk rendelkezéseire különösen figyelembe figyelemmel vagyunk, itt a mérésről van szó, úgyhogy ehhez majd módosítókat fogunk benyújtani. Persze a célkitűzésekhez ugyanígy, a sűrített gáz, sűrített földgáz újratöltéssel kapcsolatban szeretnénk inkább a tagállamokra hagyni a döntés, és a a műszaki, az újratöltés, a feltöltés műszaki követelményeit is szeretnénk harmonizáltabban látni. Szeretnénk, hogyha az iparák számára is kedvezőbb lenne az e, a villamosítás kérdése, tehát megfelelő felhasználók felé nyújtott tájékoztatást kérünk, illetve szeretnénk, hogyha a díjazás, és a, a díjazás is olyan módon valósulna meg, hogy az minél optimálisabban ki tudja használni az elektromos hálózaton. A műszaki sztenderdek harmonizálásáról szóló javaslaton belül a kettes típusú kapcsolódásokat támogatjuk, ez egy technikai jellegű kérdés. Másfelől viszont a a gyors feltöltésnél nem csak a Combo 2-es standardet támogatnánk, hanem a KDMO-nak is helyet adnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kriszti úr. Következő előadónk Matthias Madge, a Földgáz járművek Európai Szövetségétől, földgázüzemű járművek Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon nagy öröm, hogy a metánról beszélhetek önöknek ma nem fogom megpróbálni elmondani, hogy milyen módosítókat kell benyújtani. Egyszerűen csak elmondanám, hogy a metán miért hasznos a szállításban, közlekedésben. Mi a cseppfolyós és sűrített földgáz felhasználással foglalkozunk. A CH4, a metánról van szó. A széndiokszid kibocsátás sokkal jobb, illetve fele akkora a zaj kibocsátás nagyon magas, 130 oktán az energiatartalmuk ezeknek az üzemanyagoknak, és ez azt jelenti, hogy a földgáz és a biogáz mindenfajta közlekedési eszköznél használható különböző biometánt lehet a hálózatban használni, a keverésnél nincsenek korlátozások, és mindig lehet tovább fejleszteni. A mm, földhasználati javaslat is támogatja ennek az üzemanyagnak a használatát. Ráadásul megújuló energiák raktározására is használható, így a villamos áramból is lehet hidrogént alakítani. A széndiokszid és a hidrogén felhasználásával jön létre a metán, amit aztán a közlekedésben felhasználhatunk nézzük a reál kibocsátásokat, és itt egészen egyértelműen látszik, hogy a földgázi járművek éppen annyira tiszták lehetnek, mint a villamos meghajtásúak, tehát egyértelműen megújulónak számít ez az energiaforrás látható itt a megújulók részaránya, ami a levegőminőséget illeti. Nos, a széndiokszid kibocsátás jelentős. Látható, itt a legsötétebb területeken élünk mi, ugyanis a buszok, teherautók nagyon sok széndiokszidot bocsátanak ki, de a metánnal ezen sokat lehet javítani, úgyhogy nagyon nagy szükség van a földgáz infrastruktúrára a városokban. És hölgyeim és uraim, a közgazdaságtan szabályai itt is érvényesülnek, szét kell kapcsolni az olaj és a gáz árakat. Látható, hogy nyílik is az az olló a kettő között. A palagáz forradalom az USA-ban jelentős, Európában is csökken a gázára az olajhoz képest. Itt látható a földgázvezeték hálózat, itt pedig a cseppfolyós földgáz terminálokat bemutató térkép a Rajnán és a Duna mentén, illetve mobil töltőállomásokat is ki lehet alakítani. Nagyon fontos lenne a teherautók és a hajók meghajtása. Itt látható, hogy pillanatnyilag még sűrített földgáztöltőállomások működnek, jó lenne harmonizálni a járműveket és a töltő állomásokat. Jó lenne, hogyha 2020-ra 5%-ot érne el a részarány 1 millió járművel. Hadd hangsúlyozzam, hogy az 1 millióból 700 ezer Olaszország jelenti, egész Európára kiterjed a tevékenység, csak az infrastruktúra eh, hiányzik. Egyértelmű, hogy a személygépkocsiknál is eh, csökkenthető a sűrített eh, földgáz felhasználással a kibocsátás. A Fiat néhány nappal ezelőtt nyert el egy díjat, a legzöldebb motorral, mindegyik járműnek van benzin üzemanyagtartája, és és hogyha csak gázzal működnének, akkor 30%-os lenne a kibocsátás csökkenés. 1 millió Európában, 16 millió a világban a járművek száma, és a gyártóipar piacvezető szerepet játszik a világban. Nagyon fontos a fogyasztókat informálni, a hosszú távú szállításban a kamionok számára cseppfolyós földgázt kell használni, és itt nem egyszerűen energiatartalomról, hanem energiasűrűségről van szó. Az úgynevezett kék korridor projektet nem négiben indítottuk be az Európai Bizottság támogatásával, 400 km lenne a minimális autonómia, mindjárt befejezem, nagyon fontos célkitűzés ez, és kérjük az önök támogatását nagyon fontos nem elfelejteni, hogy a sűrített földgázhoz vezetékkel, a folyékonyhoz viszont elég egy tartály. Ha megnézzük a különböző hajós felhasználást, azt mondhatjuk, hogy az intermodalitás miatt jól kiegészíti egymást a kettő, nincsen pazarlás, nincsen veszteség, a termékek egyre inkább jelen vannak, egyre versenyképesebb az áruk, a dízel autókkal megegyező a költség, 60%-ot is elérhetnénk 2050-re, de az infrastruktúrára szükség lesz nem egy boros pohár mellett alakítottuk ki ezeket a stratégiákat. Az Európai Bizottság hosszasan konzultálta az iparági szereplőkkel, az infrastruktúrális javaslat igenis releváns, kérem tartsuk be a határidőket, a gázforgalmazásnak már tegnap el kellett volna kezdődnie. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm. A következő előadó Ziolek úr, aki a hidrogén üzemanyag cella és elektromos mobilitás európai régiókban szervezettől érkezett. Köszönöm szépen, hölgyeim és uria, urak. Megpróbálok én is nagyon gyorsan beszélni, mint az előttem szólók. A HR-nek hívják a mi szervezetünket 40 térséget képviselünk Európában, az elektromos mobilitással foglalkozunk, az cellákkal foglalkozunk. Mindezek a térségek az e, villamos mobilita, elektromos mobilitást preferálják különböző okok miatt. A mi tagjaink ezen a három főterületen dolgoznak, megköszönjíteni a politikai ajánlásokat, kifejleszteni egy európai támogatási keretet, és a harmadik dolog pedig a megfelelő piaci terveket a bevezetése. Nézzük meg, hogy a HR-nek mik az állam kezdeményezései. Természetesen a tagjaink és a régiók osztják és üdvözlik azt a támogatást, amit az uniónak is a törekvése, hogy segítsék a, az infrastruktúra kialakítását Európában és minden olyan kezdeményezést, amit lehetséges. Tehát különösen a szabványosítást támogatjuk. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy a legfőbb kihívásoknak meg tudjunk felelni, hogy ezt már az előttem szólók is említették. Nagyon fontos, hogy megfelelően mobilizáljuk a gazdaságot, és minőségi javulásokat tudjunk elérni. Ez alapvető kérdés. Már eddig is láttuk különböző projekteknél, hogy a különböző szabványok adott esetben komoly akadályt képeznek, a, és emiatt nem lehet megfelelő a fejlődés. Különösen az olyan projekteknél, mint amiket eddig foglalkoztunk, ez nagyon világosá vált. Most nézzük meg, hogy milyen kötelezettségvállalások vannak. Úgy gondoljuk, hogy az egyik kötelezettségvállalás és a célok csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha valamennyi főbb szereplő elfogadja ezeket és támogatják a bizottság részéről is nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a potenciális fogyasztók, és támogatást, amikor ez lehetséges. Fontos, hogy helyi és regionális célok és őket is figyelembe vegyünk, és hogy értsük, hogy milyen mechanizmusok vannak mellette. Mi ezt szeretnénk segíteni ezzel a kezdeményezéssel. A célokat a tapasztalatokra kell építeni, és tényekre, lehetőleg programok és projektek segítségével. Nagyon e nagy eszközeink vannak, amikkel tudjuk támogatni az elektromos mobilitást, és az elektromos mobilitási obszervatórium az, amelyik a legjobban tud a információt szolgáltatni. Fontos, hogy egy megfelelő piaci elosztó rendszer jöjjön létre. 2012-ben hoztuk ezt létre, és a hogy ez már emléke, említésre került, egy irányelv került elfogadásra. Az irányelv értelmében az információ csere az egész unió területén megvalósul. Kulcsfontosságú kérdések már eddig is megkerültek említésre. Különböző támogatási rendszerekre van szükség, és fontos, hogy ezekből a jó tapasztalatokból valamennyien tanulhassunk. Meg kell, be kell azonosítanunk a megfelelő láncolatokat is, ez fontos a politikai döntéshozóknak, a, fontos az infrastruktúra tervezésének nyomon követéséből és az ajánlások megtételéhez egyaránt és szeretném meghívni önöket majd a következő tájékoztatónkra, amelyik június 24-én lesz itt Brüsszelben. És itt van néhány ajánlás az eredmények alapján az Elektromos Mobilitási Obszervatórium részéről. Úgy gondoljuk, hogy a döntéshozókat abban kell támogatnunk, hogy realisztikus megoldásokat találjanak, és pontosan érteni kell, hogy mit támogatunk, milyen igények vannak, és erre van nagy szükség. Ahogy már említettem, nagyon különböző ez a különböző régiókban, és különbözők a motivációk is. Ezeket szeretnénk mi feltérképezni és támogatást adni mindig, amikor ez lehetséges. Fontos, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövessük el, hogyha már egyszer elkövettük. A regionális szinten nagyon fontos megemlíteni, az nagyon nagy a különbség akkor, hogyha egy városi területről vagy egy vidéki területről beszélünk, és nem tudjuk az egységes megközelítést alkalmazni a e tekintetben. Nagyon fontos a kapcsolat a regionális és az országos hatóságok között is, illetve a különböző támogatási rendszerek szempontjából is. A célokat lehet támogatni különböző támogatási rendszerekkel, harmonizálni lehet, egy lentről felfelé építkezés a célszerű, és ehhez a megfelelő uniós programok is szükségesek. És végül, de nem utolsó sorban szeretném támogatásomról biztosítani és elmondani, hogy a regionális hozzájárulás is szükséges ahhoz, hogy valamikor sikeresek lehessünk. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Claude Rico úr az EV Plug Alliance szervezettől. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az EV Plug Alliance egy nemzetközi ö, ipari ö, szövetség, amelynek a célja a biztonságos, interoperábilis és költséghatékony ö, jármű töltési ö, rendszerek érdekében. A töltő infrastruktúra ö, kapcsán tulajdonképpen minden létezik már, maguk az állomások, a töltőpontok, háztartási töltők, az integrált járművök, hogy nem kell teljesen új infrastruktúrát építeni, ami hiányzik az az, hogy a hálózatba csatlakoztatni tudjuk biztonságos és hatékony módon a járműveket, hogy feltöltsük őket. És ezek a különböző töltőpontok jelentik a problémát. Egyes helyeken nagyon lassú a töltés, a jövőben ezt szeretnénk meggyorsítani. 90%-át épületekben, lakóépületekben állítanák fel, 10%-át pedig nyilvános közterületeken, vagy nyilvános töltőállomások keretein belül. Tehát nagyon fontos, hogy a lakóhelyek elektromos hálózatához igazodjunk. Az infrastruktúra nagyon fontos az elektromos mobilitáshoz, ezért üdvözöljük az irányelv célját, hogy intelligens töltőállomás hálózat jöjjön létre Európában, amelyek gyorsan töltenek és interoperábilisak. Korábban erről nem volt szó. Fontos, hogy az irányelvet hamar elfogadják, véglegesítsék, és minden európai ország számára könnyű legyen az alkalmazása. Van néhány pont, ahol javítani lehetne az irányelvet véleményünk szerint, annak érdekében, hogy ne késlekedjen az elfogadás. És a mi szövetségünk szeretné meggyorsítani az elfogadást. Mire is gondolunk? Az irányelv úgy dönt, hogy egy konkrét technológiát, a kettes típusút választja, a fal, fali ajzat infrastruktúra esetében. Hogyha minden európai ország el akarja fogadni, akkor az irányelvnek az európai országok elektromos biztonsági gyakorlatával összehangolhatónak, összeegyeztethetőnek kell lennie. Az irányelvnek az alap kettes típusú, és a biztonsági ö, ö, biztosítékkal felszerelt kettes típusút is ö, elő kell írnia, mert sok ország ez utóbbit ö, használná. Az iparág gyorsan ö, le tudja ö, gyártani méghozzá ö, költséghatékonyan a biztosítékkal felszerelt kettes típusú ajzatokat, de fontos, hogy ez szerepeljen az irányelvben, és így kiszámítható legyen a jövő. Igazából egy ilyen megoldás még belefér a bizottság által előírt egységes csatlakozó rendszerbe, tehát hogy a vezető bárhol feltölthesse járművét Európában. Fontos pontosításra van szükség az irányelvvel kapcsolatban több ponton. Először is vannak olyan korai beruházók, akik vásároltak már az ingatlanokhoz, a járművekhez különböző csatlakozókat. Nem szabad, hogy kárt szenvedjenek, és az is fontos, hogy a meglévő infrastruktúra átalakításának a kötelezettsége korlátozott legyen, csak a nyilvános csatlakozókat legyen kötelező átalakítani, illetve megfelelő időt kell hagyni az adattárásra a gépkocsi gyártóipar konvergencia szükségletét figyelembe kell venni az idő, az időzítés szempontjából is. Aztán mi az irányelv preferenciáját támogatjuk, mi szerint a hármas módozatot alkalmazzuk Ugyanakkor a meglévő egyes és kettes módozatú háztartási dugaljakat is használni kell, hogy tudják a tulajdonosok. Ez hasznos lenne ráadásul a kisebb járművek, kis haszonjárművek, robogók esetében, Szóval az irányelv nem szabad, hogy kizárja az egyes és kettes módozatú töltést, mert ez nagyon praktikus a felhasználó számára. Köszönöm elnök, köszönöm szépen Rikó úr, ez utolsó előadónk Dolejszi úr, aki a mobilitás és fenntartható közlekedés igazgatója az ACA-tól, az Európai Gépjárműgyártók Szövetségétől. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok! tehát az ACEA-t képviselem, az Európai Autógyártók Szövetségét. Mind a 16 nagy autógyártó a mi szövetségünk tagja, és az az elvünk, hogy minden autógyárnak ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez, pontosan ennek a javaslatnak, illetve a részletek megtárgyalásának szempontjából is. Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban az elég stratégia arra ö, próbál összpontosítani, hogy a belső égésű motorokat fejlesszük, de az alternatív üzemanyagokat is dolgozzuk ki továbbra is. Úgy gondoljuk, hogy különböző módozatokra, különböző technológiák kifejlesztésére lesz szükség a jövőben, ezért örülünk annak, hogy a javaslat nem csak egy alternatív meghajtásra koncentrál, hanem különböző ajánlatokat vet fel. Úgyhogy ez a diverzifitást, e, ez, e, ezt meg kell őrizni, hiszen végül is mindig a végfelhasználó fogja eldönteni, hogy mit vesz egy standard vagy egy alternatív üzemanyaggal működő, elektromos árammal működő autót vesz. Azt is alá kell húznunk, hogy az alternatív meghajtók, illetve üzemanyagok használata jogalkotáson is múlik, nem csak az autógyártókon. Egyszerűen koordinálni kell Európai Uniós szinten és a különböző nemzeti stratégiákat, és szabályosításra is szükség van Európa szerte, és ki kell dolgozni az ehhez szükséges megfelelő infrastruktúrát is. Ez azt jelenti, hogy <clears throat> a siker nem csak az autógyártók kezében van, hanem nagyon sok más tényező is befolyásolja. Mi természetesen elkötelezettek vagyunk az autógyártók részéről, az autók fejlesztése mellett, különböző autókat, különböző üzemanyaggal működő járműveket próbálunk kidolgozni a, a fogyasztók számára, de ez mindig is a piac által szabályozott folyamat volt. A piacnak kell, hogy piac kell, hogy hajtsa ezt a gyártást, és fenntartható kell, hogy legyen a gyártás, nem lehet, hogy túlgyártsunk, túl túltermeljünk valamiből. Arra is szükség van, hogy a nemzeti politikákat koordináljuk, és hogy ezek is ugyanabba az irányba próbáljanak hatni. Ez is nagyon nehéz, hogyha van egy termék, azt jelenleg 27 különböző feltételrendszerben belül kell eladnunk. miatt is fontos ennek a, a helyzetnek a koordinációja, ez a legnagyobb feladat, ami a bizottság előtt áll. A tagállamok közötti interoperabilitást ösztönözni kell, Belgium, Németország, Franciaország, Hollandia, esetében például lehet, hogy az ember szeretne energiával működő autót venni, de nagyon nehéz kitalálni, hogy miért vegyen, és hogy azt hogy fogja, hol fogja tudni majd használni. Következő kérdés az üzemanyagok minőségének kérdése. Az alternatív üzemanyagok minőségére is ki kell, hogy térjen a jelenlegi javaslat. A gáztöltő, illetve a hidrogén újratöltő állomásoknak a paramétereit is szabványosítani kell. És természetesen számunkra is, és a fogyasztók számára is nagyon fontos ez a feladat. Úgy gondoljuk, hogy minden minden alternatív üzemanyag felhasználása és elterjedése az infrastruktúra kidolgozásán, kiepítésén fog, fog múlni. Ezért nagyon fontos, hogy európai szinten ösztönözzük és építsük ki a kapcsolódási lehetőségeket. Sajnos jelenleg ez nem nagyon hatékony. Szükség lesz különböző alternatívákat támogatni, tehát az elektromos áram, a hidrogén, a különböző gázok, a dimetiléter és a bioüzemanyagok támogatása egyaránt fontos. Tudjuk, hogy már több mint egy évvel ezelőtt dolgoznak az autógyártók az a, a jövőbeni terveiken. Egyetértettünk abban, hogy 2017-től szabványosítani, harmonizálni fogjuk az új, új elektromos autókra vonatkozó csatlakozókat, és eh, ezzel kapcsolatban eh, meg kell említeni azt is, hogy kell egy áttérési, egy átmeneti időszakot biztosítani annak érdekében, hogy eh, a hazai töltés, tehát az otthoni töltés az ne csak a kettes típus, illetve a kettes kombó alapján működhessen, hanem más alternatívákat is elfogadjunk. Tehát a, elsősorban a kettes típus és a kettes típusú kombó lenne az, ami a jövőben a legfelőképpen működne. Úgy gondoljuk, hogy a javaslat jó irányban hagy, de a piac szétaprózódását sokkal komolyabban kell kezelni, mivel jelenleg még 27 féleképpen szabályozzák ezt. Tehát áramvonalasítani kell, harmonizálni kell a megoldásokat, ez az autóipar számára is kedvező lenne költségeket takarítana meg, és végül, de nem utolsó sorban a fogyasztók javát is szolgálna, mert akkor ők valóban tájékozott döntést tudnának hozni arról, hogy a különböző alternatívák közül mit válasszanak. Ahogy elmondtam, már leadtuk, illetve értesítettük a bizottságot a véleményünkről. Mi már teljesítettük azokat a, egy, egy részét azoknak az ígéreteknek, amiket tettünk, és hajlandók vagyunk továbbra is dolgozni azon, hogy a következőkben is így dolgozzunk. Köszönöm szépen. Fidanza, Meissner, Taylor, Lichtenbergben kollégák, kollégván, kollégák vannak a listámon, eh, és még szeretném feltartással jeleznék a kollégák, hogy kik szeretnének hozzászólni, Foster asszony. Minél többen ellentkeznek, majd annál kevesebb idő lesz egyenként a hozzászólásra. Gros kolléga. Jó. Fidanza, kollégának adom meg majd először meg a szót. Kérem kollégák, hogy ugye Fidanza úr, mint jelentéstevő kapjon három percet, a többi hozzászóló pedig két percre kapja majd meg a szót. Köszönöm. Köszönöm. Grazie Presidente. No, sarò anche più breve perché in realtà... Köszönöm szépen, elnök úr. Az én hozzászólásom nagyon rövid lesz, mert mindössze csak tisztázni szeretnék a néhány kérdést, ami elhangzott az előadók részéről. Kriszti úrhoz szól a kérdésem, ami a villamosítást illeti az első véleménycsere során, amit a bizottsággal folytattunk. Elég sok hozzászólás volt, számos kollega kérdezett a finanszírozásról. Természetesen valamennyien egyetértünk abban, hogy egy pozitív irányba kell tovább lépni, mindenféle beruházások szükségesek ehhez, és természetesen a kormányok nem mindig tudnak ezeknek az igényeknek megfelelni. Ezért szerettem volna, hogyha néhány példát hallhatnánk arról, hogy a magán és állami szektor hogyan tud ebben együttműködni, azzal, hogy mégis korlátozzák a köz közpénzekből is a beruházásokat. És Mark doktornak pedig a gáz kérdéssel szeretnék foglalkozni. Nagyon specifikus dologról van szó, a kompatibilitás és a különböző együtthatása a sűrített földgáz és a cseppfolyós földgáz között. Láttuk a tárolása és a forgalmazása is különböző, hogyan lehet ezt a technológiát összeilleszteni, kombinálni. És még egy kérdésem van, hogy a kilométerenként, tehát a, az a távolság, ami a különböző töltőállomások között került kialakítani, ezek a kilométerek, ezeken lehet-e javítani, vagy reálisak -e ezek a távolságok. És végül egy utolsó kérdés, ami Rikó úrnak száll az EV Plug Alliance-hoz. Lehet egy kicsit eh, elvesztem a magyarázatokban. Van-e valamilyen specifikus közös álláspontjuk a Plug Alliance részéről? a Combo 2-t illetően, vagy a másik töltőrendszert. Hogyha ezt elmagyarázná, azt megköszönném. Artur úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Két vagy három konkrét kérdésem lenne. Először is Kriszti úrhoz. Említette, hogy a kettes típusú dugaj kellene, hogy a standard legyen, aztán egy kicsit később azt mondta, hogy a többi dugaszoló ott a sedémot sem kellene kizárnia. Akkor most hogyan gondolja pontosan, hogy adaptert kellene bevezetni, ami lehetővé tenni mind a két ajzat használatát? A másik kérdésem pedig a bizottság és Rikó úr felé irányul. Köszönöm, hogy azt kérdezném, hogy a terület rendezéssel kapcsolatban hogy képzelik el a kivitelezést, ugyanis mindenfél, minden országban különös, különbözőek itt a jogalkotások, ugye városi ter, területeken, ahol nagyon sűrű a városi közlekedés, ott hogy tudjuk majd eldönt, elintézni a töltési lehetőségeket. Egy kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy európai szinten ezt hogy tudnánk egységesíteni, illetve harmonizálni. Végül pedig az utolsó kérdésem Medj úrnak. Nem értettem igazából meg, hogy amikor metángázról beszél, és a cseppfolyós, illetve az sűrített gázakkal kapcsolatba hozza, hogy tudjuk ezeket metánból előállítani, mert én nem vagyok kémikus, úgyhogy nem értek hozzá. Van, nem, lennének még kérdéseim. Ja, még a fogyasztói tudatossággal kapcsolatban milyen konkrét intézkedéseket képzelnek el, amelyek ezt erősíthetnék valamilyen módon. Köszönöm. Meissner asszony két percre. Köszönöm szépen, annyira nem is lesz szükségem. Először is köszönöm a bemutatnak a, a prezentációkat. Egyetértek a különböző javaslatokkal és a csatlakozó ajzatokkal kapcsolatban már kérdeztek az elengéről, ről CNG-ről is, úgyhogy Ciolek úrnak azt kérdezném, úrtól azt kérdezném, hogy a regió, régiókat hogy tudjuk módosítani, motiválni a harmonizációra. Úgy gondolja, hogy a javaslatban vannak megfelelő motivációs eszközök, vagy kell még továbbiakat kigondolni. Másik kérdésem pedig Dolejszi úrhoz, remélem, hogy jól ejtem a nevét, a befektetésekről beszélt. Esetleg lehet, hogy kicsit kritikus kérdés lenne, az ön szempontjából milyen milyen eh, megoldások léteznek a finanszírozásra, mert ugye nem csak arról van szó, hogy van-e pénz, vagy nincs. Oh, thanks, um, Köszönöm, elnök úr. Eh, nagyon köszönöm az összes vendégnek az előadását. Néhány észrevételem lenne csak, eh, inkább nem is annyira kérdések. Számomra a villanyautók nem igazán jelentenek komoly választást, a magán célra, hiszen nem elég nagy a hatótávolsága ezeknek a járműveknek. Mármint a teljesen elektromos árammal működők nem tudnak elég messzire eljutni, és nyilván egy csomó felhasználót nem elégít ki egy ilyen autó, mint fő jármű. Aztán a széndiokszid hatás miatt persze vannak hatásai az elektromos autóknak, de ezt ugye rontja az, hogyha nem megújuló energiákból állítják elő az elektromos áramot, ez nem szerepelt itt az előadásokban, vagy ha igen, akkor elnézést nem figyeltem oda. Az a helyzet, hogy a beruha, nagy beruházásra és normalizálásra, szabályosításra van szükség az elektromos és a gázjárműveknél egyaránt, és nem tudom, hogy nem korai -e még az, amiről itt most beszélünk. A mm, sűrített, illetve cseppfolyós gáz nem végtelen mennyiségben rendelkezésre álló forrás, és az infrastruktúra nagyon sokba kerül. Úgyhogy én arra ösztönöznék mindenkit, hogy a gépjárműgyártókkal működjenek együtt, hogy olyan járműveket gyártsanak, amelyek, amilyet akarnak és tudnak használni az emberek. Lichtenberg asszony két perceség. Dank. Köszönöm szépen. Egy kis kérdésem lenne. Úgy gondolom, hogy a, a csatlakozók harmonizálásáról már nagyon sokat vitáztunk. Most úgy tűnik, hogy konfliktus van két típus között, de most hol tartunk, hogy néz ki ez a helyzet? Az, egyik, az egész szabványosítással kapcsolatban nekem az a bajom, hogy túlságosan, ha túlságosan korán eh, tesszük meg, akkor akadályozzuk a későbbi innovációt, ha pedig túlságosan későn tesszük meg, akkor a már jelenleg is, akkor a már létező modellek között lép fel egy konfliktus, úgyhogy nagyon jól kell időzíteni. Na most az elektromos energia származását, illetően már tettek föl kérdéseket, de én még egy lépéssel tovább mennék, és megkérdezném azt, hogy amikor a megvalósításra gondolunk, például az elektromobilitás ügyében, akkor én nem a hosszú távú szállítással van gondom, illetve az a probléma, hogy ugye a hatótáv mekkora, mert ezzel kapcsolatban nagyon sok az illúzió, kolléga már említette a városrendezés kérdését. Igen, kell, hogy legyenek csatlakozó ajzatokkal ellátott parkolók, például olyan nagyon nagyobb lakótelepeken, ahol nincsen garázs, ahol nincsen város részéről kötelezettség erre, akkor ott tényleg probléma lehet a töltés megoldása. Tehát ezzel a, kapcsol, e-, ezzel a terem, területtel kapcsolatban nagyon nagy problémák fognak felmerülni, mert itt nem csak a, nem csak a terület rendezés és nem a, nem a terület nagysága az egyetlen kérdés. Na most a ható távolság kérdésében és az ezzel kapcsolatos reklámmal kapcsolatban azt mondanám, hogy ugye itt azt mondják, hogy ö, amikor reklámozzák a hatótávot, akkor mindig arról beszélnek, hogy további segítő funkciók bekapcsolása nélkül mennyit tud futni egy autó, és bizony ez kicsit félrevezeti a fogyasztókat a döntéseknél. Kolacsák úr, két perc, tessék. Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy a kollégák két dolgot összekevernek. Én műszaki szakember vagyok, jó magam, és a kohókról készült a doktorim. Tehát mindig van széndiokszid kibocsátás, hogyha égetünk, tehát vagy elégetjük a gázokat, vagy pedig elektromos üzemanyag cellát készítünk. A hidrogén cella a leg Persze más gázokat is lehet használni, de azok kevésbé hatékonyak. Nem említették a kombinációt, az, hogy több üzemanyagot kombinálni lehet egy gépjárműre. Persze szélenergiáról nem lehet szó, de vízi utaknál, hajóknál még az is figyelembe jöhet. Felvetődik a feszültség, 382, 20, egyfázis, háromfázis, illetve mm, üzemanyag, cellás akkumulátorok. Tehát vagy csatlakozunk és feltöltjük, vagy pedig cseréljük az akkumulátorokat, ez meggyorsítja a műveletet. Általában az üzemanyag akkumulátorokat cserélni szokás, vagy elemeket cserélni szokás egy feltöltöttre. A kogeneráció az gyakori, elterjedt az elektromos készülékeknél, az üzemanyag cellák mm, hidrogénen nehezebben megvalósítható, mint a hibrid cellák. So Mrs. Foster, two minutes, Jackie, please. Foster asszony, két percben. Köszönöm szépen. Én, nekem jobban oda kellett volna figyelnem a kémia órákon. Köszönöm szépen, Kolicsek úr. Egy napsugarat hozott be a terembe, ami elmagyarázta, hogy hogy is működik ez az egész. Mindazonáltal azt hiszem, hogy mindenki örül annak, hogy foglalkozunk az alternatív üzemanyag kérdésével. Viszont szeretném említeni a két első hozzászólót, hogy ha vannak -e módosítók, amiket kellene meghozni, azokat a parlamenti képviselők döntik el, hogy tesznek-e módosítást a jogszabályokkal kapcsolatban. Erre csak emlékeztetni szeretném önöket, annak ellenére, hogy nagyon érdekes, amit mondtak. Az irányelv szempontjából is érdekesek ezek a felvetések. A bizottsági dokumentum szerintem és az időkeretek nem eh, reálisak, irrealisták, nagyon óvatosan kell szerintem eljárnunk, amikor egy ilyen nagyon komplex kérdésre foglalkozunk. A legtöbb tagállam még nem is határozott meg célokat, mert nagyon nehéz célokat is meghatározni. Hát egyetértünk a gépkocsi járműiparral, nagyon sokféle gyár van az egész Európában. Kétségtelen, hogy ez az egész kérdés piacvezérelt hogy akar-e a fogyasztó valamit, vagy sem. És a másik kérdés, hogy a gyártók azt gyártják-e, amit a fogyasztók szeretnének megvásárolni. Ez a helyből egy kulcskérdés. A szubszidiaritás is egy fontos kérdés, hogy a tagállamok mit döntenek, mert ha megnézzük a földrajzi szempontokat is, akkor nagyon sok egyéb szempont is meghatározza azt, hogy a tagállamok foglalkoznak -e ezzel a kérdéssel, és hogyan senki sem igazán említette vagy beszélt arról, hogy mibe kerül az infrastruktúra. Ez nagy beruházás, na, reng, nagyon nagy beruházásnak számít annak az infrastruktúrának a megvalósítása, amihez kell. Ezt e, egyszerűen átsiklottak ezek, szer, ezek fe, e kérdés felett. Ez az egyik kulcskérdés szerintem valamennyi tagállam számára, amikor el kell döntenie, hogy bele akar-e menni ebbe a e, lehetőségbe és az ipar számára is fontos, hogy ezt lássák. Köszönöm. És végül, de nem utolsó sorban, Ross úr. Köszönöm szépen, nagyon érdekes tájékoztatást. Egy, azt kérdezném, hogyha ugye azt mond, abból indulunk ki, hogy a hogy a lakosság 80% a városban fog élni, és nagyon alacsony sebességekkel fog közlekedni. Ugye tudjuk, hogy Brüsszelben szeretnének az e-mobilitásra nagyon nagy hangsúlyt fejezni például, különösen az elektromos autók szerepének a növelésével. Hogy gondolják, hogy milyen kapacitás van arra, hogy ilyen nagyon gyors fejlődés létre tudjon jönni, különösen a határokon, határokhoz közel élők szempontjából, a mobilitás szempontjából a szabványosítás kérdése is fontos. Az a kérdés, hogy kellene-e kell-e szabályozni törvényi úton ezeket, vagy az ipar fogja majd úgy, fog majd úgy dönteni, hogy nem sokára ki tud alakítani olyan sztenderdeket, amelyek segítségével ezt lehetővé teszi Ugye sokszor hallunk nyilatkozatokat, aztán azt mondják először, hogy jogalkotás kell, máskor meg azt mondják, hogy az iparra fogjuk hagyni ezt a feladatot. A biztonság kérdése, a gázhajtott autók egyelőre nem elég biztonságosak. A jövőben hogy fogják tudni azt megoldani, hogy a városi területeken megfelelő legyen a töltés biztonsága, hiszen ugye a fogyasztók először az árat, aztán a, a szabványosítást, aztán a biztonságot nézik, amikor autókat kívánnak venni. Hogy gondolják ennek a területnek a kezelését a jövőben? Meissner asszony egy másik bizottsághoz kell mennem, ezért szeretnék, szeretném elmondani, hogy el fogok majd menni, de az asszisztensem figyel a válaszokra, akkor is, ha már nem leszek itt. Elnök, Hát igen, én is, én, én sem nagyon figyeltem a kémia órákon oda, és a, ez, ezzel aztán gondok is voltak a laboratóriumban később és azért azt elmondanám, hogy írásban is be lehet adni majd, a, írásban is el fogjuk küldeni a válaszokat, de most akkor először Kriszti úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A finanszírozásról Fidanza úr tett fel kérdést. Többféle modellek léteznek úgy gondolom, hogy lehetőségek nyílnak meg akkor is, ha elképzeljük, hogy egy olyan üzleti modell lenne, ahol befektetünk az infrastruktúrába, és akkor a mondjuk egy, egy, egy bevásárlóközponttal kapcsolódóan építjük ki a töltőállomásokat, akkor a magával a villamosenergiaellátó céggel is tudunk szövetkezni, vagy a telefontársaságokon keresztül lehetne beszedni a töltési díjat. Tulajdonképpen azt kell biztosítanunk, hogy ne legyenek túlságosan ne, ne legyenek túlzott követelések a módosítóinkban. Az elnök bele, bele, beleszól, hogy az ajánlataikban. Igen, tehát az a lényeg, hogy az töltéseknél ne legyenek kötelezettségek, és hogy ne blokkoljunk semmiféle lehetséges üzleti modellt. Taylor úrnak válaszolván, és Gross úr hozzászólásához is kapcsolódóan, pontosan a nagysűrűségű városi területeken Európában a legtöbb megtett út nagyon rövid, ezért viszonylag nagy része a lakosságnak eh, tulajdonképpen át, át tudna váltani nyugodtan villamos autókra, különösen akkor, hogyha jó a, hogyha jó a köz, közlekedéshez a, a kapcsolódás. Nyilván a nyári szünet alatt ez nem játszik, de a, a városi lakosság meg tudná változtatni a viselkedési mintáit. Persze vidéken más a helyzet, és semmiképpen nem akarjuk egy az egyben kicserélni a hagyományos autókat az elektromos autókkal. Köszönöm szépen, Kriszti úr. Nyilván írásban is kiegészíthetik majd a válaszaikat. Medzs úrnak adom meg a szót most két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Foster asszonynak mondom, hogy természetesen semmilyen módosítót nem szeretnék javasolni, mi csak szeretnénk felkelteni az érdeklődést a téma iránt, a fogékonyság bizottságot kialakítani. Nagyon érett technológia, a gáztechnológia. Válaszolnék még a kérdésére valaki megkérdezte, hogy mi is a CNG, meg az LNG, a sűrített és a cseppfolyós földgáz. Nos, igen, metán a földgáz, a CNG és az LNG tulajdonképpen ugyanaz az üzemanyag, nem szabad összekeverni az LPG-vel, aminek kémiai szempontból, vegyi szempontból semmi köze a másikhoz. E, a cseppfolyós és a sűrített földgáz igazából metán gazdag gáz. Na most a két technológiát a másik kérdésre válaszolva mondanám, hogy össze lehet kombinálni. Itt a tárolás a lényeg. Mínusz 160 fokon válik cseppfolyósá a gáz, és akkor kevesebb helyet foglal el. Hogyha otthon hagyjuk a gázos autót, és elmegyünk szabadságra, akkor mondjuk egy-két hét alatt elpárolog belőle a, a gáz, hogyha cseppfolyós gázról van szó, akkor járatni kell az autót alacsony hőmérsékleten. A kilométer megkifejezett célokkal kapcsolatban Fidanca úrnak mondom, ezt meg lehet erősíteni. 150-50, 100-200, szóval 150 kilométer lenne a szemügépkocsiknál, illetve 1000 a kamionoknál, és táblatilag 500 a szemügépkocsiknál. Nyilván az üzemanyag adóztatása nagyon fontos, meg a töltőállomásnál az ára kialakítása, más intézkedések is felvetődhetnek. Taylor úr említette, hogy ez nem végtelen mennyiségben rendelkezésre álló energiaforrás, nos, valóban egyszer ki fog merülni, de nagyon nagy mennyiségben rendelkezésre áll pillanatnyilag, és érdemes lenne használni, illetve az integrációt előmozdítani. Még annyit mondani, hogy 2020-as határ az elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen, Ziola úr, két perc, tessék. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Én szeretném felhasználni az időmet két kérdésre adnék választ. Az egyik a helyi hatóságok és a célok összefüggése. Azt mondhatom, hogy örülünk, hogy milyen kommunikáció és véleménycsere van e tekintetben. Éppen ezért fontosak a célok a jelenlegi eredményekből azt mondhatjuk, hogy jó úton járunk, elegedettek vagyunk a kommunikációval, és ezt szeretnénk a jövőben megerősíteni. Az, a, az infrastruktúra kérdés, hogy az infrastruktúra hogyan fog létrejönni, hogyan kell kialakítani a villamos mobilitásra. Úgy gondoljuk, hogy mind a bio, a villany és a hagyományos autó kombinációját kell figyelembe venni. Sajnos nem tudok egyetlen választ adni, mert különböző modellek vannak Európában. Ami működik Oszlóban, nem feltétlenül fog működni Párizsban vagy másút. Tehát pontosan kell látni, hogy ez egy rendkívül nagy kihívás, és ehhez a megoldással szeretnénk hozzájárulni a fő vezérerő regionális szinten, ahogy ezt láttuk az eddigében, ez az integrációja az új mobil eh, forrásoknak és a másik az energiaellátás, infrastruktúra és közlekedés összekapcsolása. Ez egy nagy lehetőség, és ezt kombinálhatják a helyi hatóságok. Köszönöm szépen, Rikó úr két percben. Köszönöm. Volt egy kérdés Filanca úr részéről, hogy mi a véleményünk a Combo 2-ről és a Shadowról. Ezt természetesen inkább a kollégámnak kellene válaszolnia, mert ez a kocsival függ össze. Nem szabad ugyanakkor büntetnünk azokat a ö, fogyasztókat, akiknek mindegyik autója a Sodemo szabványnak felel meg az infrastruktúrának pedig a fél gyors töltésnek kellene, hogy megfeleljen, ami pedig a CO2 kérdését és a megújítható energiákat illeti. Éten kutatás nagyon fontos, és nagyon fontos, mert a kis ö, okos ö, töltések nagy mértékben fogják használni a megújuló energiákat, és nagyon nagy részük az gépkocsiknak feltölt megtérítésre kerülnek az többlet megújuló energiával, többek között a szélerőművek által termelt villamos energiával. Ezért a, lehet megoldás a villamos gépkocsi, és nem is probléma ez esetben a megújuló energia felhasználása. Az infrastruktúra költsége a másik kérdés, szerintünk itt nagyon fontos, hogy a 90%-ban a lakóépületekben, a lakóhelyeken helyezzük el ezeket a töltő lehetőségeket, mert ott kell legkisebb építési munkákat végezni. A városokban pedig a gépkocsi megosztás lehet egy nagyon fontos modell a, gép, a villamosgépjárművek esetében. Egy új paradigmában kell gondolkoznunk, a, tehát a használati, a költség szempontjából, nem csak a költségek és a feltöltés számít, azért töltök, mert megálltam. Tehát vannak olyan esetek is, akkor meg kell állni 50 percre, vagy 8 órára, és ennek megfelelően változik a teljesítmény. És a biztonság természetesen az egy abszolút igény. Nem engedhetjük meg, hogy a biztonsági követelményekből őket lecsökkentsük, még a kezdeti időszakban sem. És végül Petr Dolyeszi úr én az utolsó észrevétellel kezdeném, igen, fő prioritás az, hogy egységes megoldás legyen Európában. Egyszerűen nevetséges lenne, hogy világvállalatok vannak, és az, az USA-ban egy típusú csatlakozót gyártanak, amit Franciaországban vagy nem lehet használni. Nagyon örülünk annak, hogy a bizottság európai megoldásokat javasol, nem milliárdokat kérünk beruházni, hanem azt kérjük, hogy ha beruházás történik, az egy irányba mutasson, és azonos megoldások érdekében. Látták a kivetítésen, hogy a 26 milliárdot fektetnek évente az innovációba és a kutatásokba olyan megoldásokba, amelyek bizonytalanok, és amelyeknek megvan az üzleti kockázatuk a magántőke számára. Ha van-e megfelelő európai politika, amiben megegyeznek a tagállamok egy bizonyos irányba, eh, hogy ha azt mondják, hogy ezzel nem akarunk foglalkozni, ez nem tisztességes. Mi azt mondjuk, hogy kockázatot vállalunk, eh, kifejlesztünk lehetőségeket a piac számára, de ez az is jelenti, hogy az Európai Unió és a tagállamoknak is hozzá kell ehhez járulniuk. Második dolog, hogy nagyon jól tudják, hogy több mint a fele a tagállamoknak rendelkezik ilyen tervekkel mobilitási kérdésben. Németországban, Franciaországban, Dániában, és küldenek pénzt csak éppen különböző megoldásokra, és ez a probléma. Nem akarunk nagyobb terhet tenni a tagállamokra, hanem azt, hogy egy irányba húzzunk hogyha egy irányba megyünk, akkor rendben menjünk arra. És nem csak a tagállamoknak, vagy nekünk kell ebben együttműködnünk, hanem biztos vagyok benne, hogy az infrastruktúra építők, létrehozók is szívesen részt vesznek ebben. Tehát ez az a terület, ahol szerintem lehet lépni, és ez kivitelezhető. Köszönöm. Elnök. Köszönöm az összes első panel résztvevőjét, és most akkor a második panel következik. Um double shift. És akkor először is helyet cserélnek az előadók, és aztán folytathatjuk a munkát. A következő panel résztvevői Willem Larosz úr a Waterborne technológiai platformtól, Mark Billier úr a Nemzetközi Közúti Közlekedési Szövetségtől, Umberto Gida a Tömegközlekedési Szövetségtől, Szilven Haon a Polisztól, és Marinus Martens az Európai Beruházási Banktól. Úgyhogy szépen kérem, hogy most az említett előadók jöjjenek föl, illetve hát, hogy hol ülnek, az nekem mindegy, csak eh, találjanak egy kényelmes helyet, ahol megtartatják a prezentációjukat. On peut mettre, euh, on peut mettre l'arbre, Okay, colleagues, are we ready to go again? Kollégáim, akkor folytathatjuk a munkát? Ugyanazok a szabályok vonatkoznak ide is, erre a részre, a kalapácsom ugyanolyan kegyetlenül le fog sújtani mindenkire, aki túllépi az időt, tehát 6 percre először Willem Város úrnak adom meg a szót a Waterborne technológiai platformtól. Tessék, uram! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy megadták nekünk a lehetőséget, hogy bizonyos megfigyeléseinket, ötleteinket megoszthassuk önöket a tengerészeti világ részéről. A Waterborne egy olyan technológiai platform, amely sűríti a tengerhajózásban résztvevő hajóépítőket, hajózó vállalkozásokat és más ezzel kapcsolatosan dolgozó iparágakat. Az a tiszta üzemanyagok kérdése mindig is nagyon fontos volt a stratégiai dokumentumainkban. Mindig azt a célt próbáltuk követni, hogy minél kevesebb, minél jobb üzemanyagot használjunk, vagy ha lehet, akkor ne is használjunk egyáltalán üzemanyagot. E-, ebben az esetben a a gázról fogok majd beszélni, mint jó alternatíváról. A tengerészetben már a 60-as évek elején elkezdték a gázzal való kísérletezést, akkor a csepp folyosított földgáz kezdtek el dolgozni, és a, a, akkor kezdték el a hajó teherszállítók földgázzal működő hajók kialakítását, és az elmúlt években kezdődött a cseppfolyós földgáz, illetve a tiszta üzemanyagok bevezetése a hagyományos foszilis üzemanyagok csökkentését vel együtt tulajdonképpen csak a tárolás és a tároló mennyiségek kérdés, kérdőjelezik meg mindezt. Elmondták ugye, hogy 160 fokra kell le, lecsökkenteni a hőmérsékletét ennek a gáznak, mielőtt az tárolható, és hát hogyha elképzeljük, hogy, e, e, hogy USA-ból Európába mennyi, mennyi üzemanyagra van szükség, az tényleg a szállító volumen kárára megy csak. Ezt a gázt alternatívaként tehát úgy tudjuk használni, hogyha rövidebb távú hajó, tengeri, tengeri szállítás, illetve navigáció területére koncentrálunk, akkor is egy olyan helyzetben vagyunk, amikor, akkor ugyanis olyan helyzetben vagyunk, amikor kisebbek, a, rövidebbek a távolságok, és sokkal gyakrabban föl lehet tölteni a tartályokat üzemanyaggal. Jelenleg, amikor gázhajtott a hajókról beszélünk, akkor tudjuk, hogy a norvég, egy nagy norvég komp flotta létezik, és a belvízi hajózással kapcsolatos rév, révész feladatokat ellátó hajók is ezzel működnek olyan sűrűn lakott területeken, ahol a, az ár ellenében megéri ezeket a szolgáltatásokat ilyen módon végezni. A szociális előnyeiről, illetve a költségeiről mindennek. Az előnye az, hogy a gáz használatával megfelelünk az európai és nemzetközi környezetvédelmi jogszabályoknak, követelményeknek, és nagy részben csökkentjük a kén, kénoxid és a nitrogénoxid kibocsátását, valamint megfelelünk a zöldítési követelményeknek is. Az alternatív üzemanyagok az LNG és a metán olaj, a, valamint a tengerészeti dízelolaj már is költséghatékonyabb, ezek is különösen a, ezek a belvízi hajózás és a nemzetközi tengerhajózás szempontjából is kifizetődőek már. Technológiai szempontjából a tiszta üzemanyagok már a nehéz üzemanyagokkal is kezdik tudni felvenni a versenyt. De hogyha figyelembe vesszük, hogy a szállítmány egy részét a gáznak kell, gázzal kell kitölteni, akkor ez még mindig bizonyos versenyképességi problémákat okoz. Ez az a két terület, ahol előre kell majd tudni lépni. Ha a kihívásokat nézzük, az egyik legnagyobb probléma az az, hogy nincs meg a megfelelő töltési infrastruktúra, van egy európai kezdeményezés, amelynek keretében szeretnének kijelölni olyan kikötőket, amelyek ki akarják építeni az ilyesfajta infrastruktúrákat. Ezt mi természetesen támogatjuk, de azért óva intenénk attól, hogy ezt kötelezővé tegyék inkább a piac kellene, hogy kialakítsa az igényeket. Másodszorban teljesen nyitottak vagyunk a technikai megoldásokra, és szeretnénk az innovációt is ösztönözni ebben a, ezen a területen. Másik probléma az az, hogy nincsenek specifikus szabályok, illetve harmonizált standardek a feltöltésre és a tárolásra vonatkozólag. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szabályozza mindezt, és sajnos ennek a menete igen lassú. Harmadik kérdés, ahol az Európai Bizottság is beléphet, az pedig a rövid távú hajózások, amelyek nem esnek a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet hatásköre alá. Itt lehetne elkezdeni a különböző újító jellegű járművek, illetve hajók bevezetését. A valóban megvan a lehetőség arra, hogy már megvan a, a meglévő technológiákat kihasználjuk, és ezzel kapcsolatban ösztönzőket tudunk adni, amihez jogszabályok is szükségesek. Köszönöm. Billiet. Köszönöm szépen, Larosz úr. Mark Billié következik most a Nemzetközi Közúti Szállítási Uniótól. Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy nem kell bemutatnom az írút, Úgyhogy rögtön belevághatunk a témába tiszta üzemanyag a szállításban, közlekedésben. Mi nagyon üdvözöljük azt, amit az Európai Bizottság ez ideig tett. A kereskedelmi közúti szállítóknak szükségük van az életképes alternatív üzemanyagokra. Nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi lábnyomunkat csökkentsük. A csomag egyértelmű fejleményeket jelez az alternatív üzemanyagok terén, a kereskedelmi szállításban is. Javítja, vagy javíthatja az ilyen üzemanyagok rendelkezésre állását határok minden oldalán. Az átlátható tájékoztatás is nagyon fontos arról, hogy az alternatív üzemanyagokat hogyan lehetne felhasználni, így a válnának a nagy kihívások, ugyanakkor a csomagot nem lehet önmagában tekinteni, ez csak egy összetevő, egy nagyobb kirakósból, holisztikus megközelítésre van szükség a szállítás kizöldítéséhez. Nem elég az üzemanyagot és az infrastruktúrát tekinteni, a járművekkel is foglalkozni kell, ahogy ez már elhangzott. És a közúti szállítókat ösztönözni kell arra, hogy a járművekbe fektessenek. Természetesen nagyon fontos, hogy hiteles és átlátható módon bemutassuk az ilyen új járműveknek a hasznát. Ez nagyon fontos. És végül, de nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim, a finanszírozás, a középső kör, ki és hogyan fog fizetni. Bizonyos kihívásokról is beszámolnék. Sajnos mindez ideig ezek a járművek drágábbak, mint a dízel járművek. A megvásárlásuk és az üzemeltetésük egyaránt. és természetesen az üzemanyag térfogata és a súlya is összehasonlításra kerül, hiszen ez az üzemanyag tartály méretét befolyásolja az elektromos járműveknél persze ez nem vetődik fel, de a többi alternatív üzemanyagnál igen. Aztán a jármű egy tankkal mekkora utat tehet meg egy 2100 kilométer tud megtenni egy 40 tonnás kamion, egy LNG-s, viszont csak 1200-at. A a dual proportion a legvonzóbb alternatíva a kereskedelmi jármű üzemeltetők számára, mert ezt tud a legtöbbet megtenni. Aztán a biztonságot is figyelembe kell venni, amikor a költséghaszon elemzést és a hatáselemzést elvégezzük elég aggasztó videókat látunk a YouTube-on CNG-vel eh, működő városi busz robbant fel nem régen. Hát ez elég eh, problémás, eh, mindezt figyelembe kell venni, amikor az ilyen járművek használatát tervezzük. Milyen megoldás van akkor? jobban kell tájékoztatni a járműgyártókat, üzemanyagforgalmazókat, aztán a kereskedelmi szállító cégek férjenek hozzá a finanszírozáshoz, illetve garantáljuk a megtérülést. Aztán kompenzáljuk a kiesett kapacitást, illetve a biztonsági helyzetet javítsuk. További kihívás az alkalmazási terület. Nem minden üzemanyagot, alternatív üzemanyagot lehet használni az összes közlekedési eszköznél, például hidrogént, elektromos áramot hosszú távon nem, középtávon sem, CNG-t hosszú távon nem lehet használni. További kutatásokra van szükség abból a szempontból, hogy az alternatív üzemanyagok mindenfajta közlekedési eszköznél használhatóak legyenek. Németországban Például a Siemens végez egy nagyon érdekes kísérletet az overhead wiring terén a kamionoknál. Finanszírozás mekkorák a költségek, és ezeket lehet-e elfogadható szinten tartani? Ki fog fizetni? Hogyan fog fizetni? Az Európai Unió különböző alternatívák vannak, tagállamok, üzemanyag jövedékiadóból externalizálása a költségeknek, meg kell címkézni ezeket az összegeket. Az iparág maga a tőkéhez hozzá kell férni. Az a lényeg, hogy akárki fizet, a haszonból is részesüljön. Köszönöm szépen, elnök úr, pont időben befejeztem. Igen, pont időben befejezte, most pedig a következő előadónak áldom át a szót, Umberto Guidának, a UITP igazgatójának, gondolom, hogy Guida úr e, tudja, hogy milyen busz robbant fel. Exploding Battle was... Köszönöm szépen. Nem robbant fel a busz, csak egy nagy láng csapott ki az oldalán, de minden esetre néhány szót érdemes mondani a UITP-ről. A UITP a világszervezete a tömegközlekedésnek. 300, 1400 tagunk van 90 országból, tehát nagy szervezet vagyunk, és hozzánk tartoznak az összes érdekeltek, az iparág, a szolgáltatók, a különböző kutatók és egyetemek is velünk együtt vannak. Néhány kulcsadat a köz, tömegközlekedésről, ez hozzájárul a jelenlegi és a jövőbeni mobilitási kérdésekhez. Minden évben 60 milliárd utazást hajtanak végre, ez az a közúti autóbuszokat és a regionális és a helyi városi. Ez több mint 1,2% a GDP-nek, és 1,2 millió embernek a munkalehetőségét is jelenti ez a tevékenység. Úgy gondoljuk, hogy a zöld célok nagyon fontosak, hogy az európai politikáknak meg tudjunk felelni, ezért a csökkentése a szennyezésnek nagyon fontos. Támogatjuk a szénmentesítő programokat. A, szeretném kérni, nagyon tudom, hogy a hat perc az összes, de egy kicsit kérem, hogy lassítson le, mert a tolmácsok követni tudják valójában a meglévő technológiák a közlekedésben már tiszták, beleértve az új generációját is a dízelbuszoknak. Ezeknek a legtöbb regionális és városi közlekedés elektromos árammal működik, és több európai városban találunk már ilyeneket. Tehát a villamos e, energia körülbelül 50%-ot e, tesz ki, 40-50, és a fő cél, hogy ezt e, növezzük, és a városi közlekedésből kivigyük a foszilis üzemanyagot. A hibrid, a teljesen villamos üzemanyagú is, akkor is, hogyha a költsége ezt még nem teszi igazán vonzóvá és az infrastruktúrának a kiépítése rendkívül fontos az alternatív üzemanyagok vonatkozásában. Ez vonatkozik a tömegközlekedésre is, ezért fontos az irányelv, amely ezzel foglalkozik. És nagyon örülünk annak, hogy megvizsgálják nem csak a, magukat a járműveket, hanem az infrastruktúrát is. És úgy gondoljuk, hogy ezt kell figyelembe venni, és nem csak a villamosítás eh, tekintetében, hanem más mobilitáshoz kapcsoló területeken is. Az elmúlt években valójában a politikai vita az alternatív eh, közlekedésről, illetve a villamosításról szólt az volt, hogy hogyan lehetne legjobban bevezetni a villamosgépjárműveket. De ahogy a főtitkárunk eh, mondta, a a villamos gépjárművek dugója az ugyan tiszta és csendes, de az is dugó. Tehát a szektor és a közszektor jobban meg tudja oldani a kihívásokat az európai városokban és vidéken. Fontos, hogy vonzó legyen a tömegközlekedési rendszer alacsony szénhatással, és fontos a multimodalitás ez az, ami lehetővé teszi. Már ezért van az, hogy több közlekedésben értekelt és egyben az elektromos mobilitást is biztosító. Nagyon sok európai városban és európai régióban van ez már így. Az egyik fő elem, ami ehhez szükséges, ez az infrastruktúra, annak pedig költsége van hát a UITP-nek az a véleménye, hogy potenciálisan van lehetőségek a, ö, használni azokat a berendezéseket, amik már léteznek. Tehát nem kellene teljesen új, drága infrastruktúrát a, használni, hanem a már meglévő infrastruktúrát kellene megtámogatni, hogy ö, több ö, töltési lehetőség legyen a villamos járművek számára, és multimodális közlekedést szorgalmazni a UITP és a Német Közlekedési Szövetség is már vizsgálta ezt közösen, és láthatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak például alállomásokat kellene létrehozni, amiben a magán és a közösségi járművek egyaránt tudnának villamosáramot tankolni a platform nagyon fontos, és ez segítheti a multimodalitást, a vonat és az egyéb tömegközlekedési eszközök használatát. Még néhány elemet szeretnék felvetni zárásul. Ahogy említettük, ez a megközelítés, ez egy holisztikus megközelítés, ezt kellene alkalmazni más területeken, és nem csak az infrastruktúrára a közlekedés irányítás, a kereskedelmi gyorsasság nagyon fontos. Ne felejtsük el, hogyha 5 kilométerrel több gyorsabban megy egy busz, bármilyen busz legyen is ez, 25%-kal kevesebb fogyasztást idéz elő, ami azt jelenti, hogy 20%-kal kevesebb lesz a kibocsátás és itt tulajdonképpen be is tudom felez, fejezni. Köszönöm, mondja az elnök. A következő a Polisz szervezettől Juan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívták a Poliszt erre a meghallgatásra. A POLISZ, az Európai Városok és Régiá, Régiók Szövetsége 17 országból vannak tagjaink, és az az ambíciónk, hogy a fenntarthatóbb városi és régió, regionális mobilitás ügyét fejlesszük. Itt a tiszta járművek és az elektro, elektromos járművek kérdéseivel elsősorban szólva, és együttműködünk sok más szövetséggel. Nem ellenezzük az, egy, az Európai Bizottság javaslatait a tiszta közlekedéssel kapcsolatban, de mi inkább az elektromobilitásra szoktunk koncentrálni, úgyhogy most is arra fogok koncentrálni, hogy az elektromos autók feltöltésével kapcsolatban kapcsolatban milyen, milyen feladatok vannak még. Üdvözöljük a bizottság javaslatait az elektromos autók töltésére vonatkozólag. Úgy, úgy gondoljuk, hogy fontos javaslat, jó, jó üzeneteket közvetít a az európai polgárok felé. Úgy gondoljuk azonban, hogy egy átmenet is és szükséges majd egy fenntarthatóbb városi és regionális mobilitási rendszerhez. Egy ö, multimodális közlekedési rendszerhezre van szükség, egy használható mobilitásra, és az intermodalitás az, ami itt a legfontosabb, ami katalizátorként tud majd működni a város és a regionális mobilitási rendszerek között. Ezért úgy gondoljuk, hogy a nemzeti stratégiai rendszereknek is erre kellene fókuszálnia integrálni kell tudni a töltési lehetőségeket a városi tömegközlekedéssel, és egy integrált energiamenedzsmentre is szükség van. Mi támogatjuk az önkéntes célok, a, a kötelező célokat, és a és a tömegközlekedés, illetve a nyilvános területen kialakított töltési célokat is, de úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak kell kialakítani ezeket a célokat, ezeket nem európai szinten kell szabályozni. Úgy gondoljuk, hogy talán nem, nem, nem lesz szükség olyan sok utcán található töltőpontra, legalábbis nem minden hely, minden területen. Van, amikor, visz, vannak olyan területek is viszont, ahol az utcai parkolás mértéke sokkal nagyobb, ezért gondoljuk azt, hogy a tagállamok tudják legjobban eldönteni, ők tudják a meg, meghatározni, hogy hol mire van szükség, és ezért a különbségeknek, a különbözőségnek helyet adva rájuk bíznánk a választást, illetve a döntést. Egyetértünk a kettes típusú, illetve a kettes kombó típusú csatlakozás előny, előnybe helyezésével, de a már a piacon jelenleg is létező járművek mindegyikének kell lehetőséget biztosítani a töltésre, és ezt, ezt is be kell venni a bizottság javaslatába. Támogatjuk ugyanakkor az elektromos autók feltöltési infrastruktúrák kialakításához tervezett finanszírozást, de úgy gondoljuk, hogy a stratégiának tartalmaznia kell azt, hogy a különböző ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket is nagyon jól össze kell hangolni európai szinten, be kell vonni az Európai Beruházási Bankot is ebbe, és az is fontos lenne, hogyha lenne egyetlen egységes belépési pont, információs pont, amelyen keresztül a témáról tájékozódni lehet. Ez például lehetne az elektromobilitási megfigyelőközpont Európában. És a ajánlásokat kell kialakítani arra vonatkozólag is, hogy milyen, milyen javaslatok mentén, milyen útmutatók mentén alakuljanak ki a finanszírozások. Végül pedig szeretném bemutatni a TIDE projektet, az Európai Bizottság alakította ki ezt is. Ez a projekt a, az európai mobilitási intézkedéseket támogatja Európa szerte, és el szeretném mondani, hogy 2013 végére a töltőállomások finanszírozási rendszeréről szóló útmutatást szeretnénk kialakítani, és emiatt nagyon fontos, hogy az említett jogszabály minél előbb életbe lépjen. Köszönöm szépen. Marinus Martens úr, Európai Beruházási Bank, köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék néhány szót szólni a közlekedési bankkölcsönökről, illetve a tiszta energiák finanszírozásáról azt követően pedig a kihívásokról, amelyekkel meg kell küzdenünk. Az Európai Unió bankjaként az EIB vagy EBB európai projekteket támogat, a legnagyobb mm, kihatású projekteket igyekszünk támogatni. Fő célkitűzéseink között a fenntartható közlekedés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem szerepel az elkövetkező évekre. Kevesebb és tisztább energiát kellene eh, használni a közlekedésnek, kevesebb kibocsátással, ezért fontos lenne, hogy egységes piac alakuljon ki eh, az alternatív energia infrastruktúrában. Ez a eh, hitelezési politikánk prioritását képezi, akár csak a TEN T hálózat fejlesztése. 8 milliárd eurót hiteleztünk csak 2011-ben erre a célra a TNT hálózat mentén, illetve a kikötőkben az alternatív üzemanyag felhasználást is határozottan támogatja az EBB. Az elmúlt öt évben több mint 70 milliárdot fektetett a bank a közlekedési szektorba, és ez az elmúlt évtizedben hasonló arányt jelentett, körülbelül 25 százalékot tett ki. Az Európai Uniós szakpolitikáknak megfelelően változott ez a hitelezési program az elmúlt évtizedben elmozdult a nagyvárosok felé, illetve az alternatív üzemanyagok irányába, bár ott a volumen még elég szerény. Az alternatív üzemanyag infrastruktúrák finanszírozására három fontos eszközt említenék. Az egyik a műszaki segítségnyújtás. Az Európai Bizottsággal együttműködve igyekszünk felkészíteni a tagállamokat bankilag finanszírozható projektek kialakítására. az alternatív üzemanyag infrastruktúrákhoz az RSFF használható, az Elena az üzleti hátteret erősíti meg, megújuló energiák felhasználására szolgáló projekteket támogat. A Jaspers kezdeményezés az új és jövőbeli tagállamok projektjeit készíti elő. Tehát mindezek a programok az alternatív üzemanyagok területén működnek. A második fontos eszköz a hagyományos banki hitelezés, hiszen ez a fő tevékenységünk, gyakorlatilag 90%-a a tevékenységünknek. A bank támogatása nagyon fontos olyan szempontból, hogy ilyenkor mások is szívesebben hiteleznek, támogatnak, szállnak be horizontális, multidisciplináris a megközelítésünk. Lehet itt szó kikötő üzemeltetőkről, útkezelőkről, infrastruktúraépítőkről, üzemeltetőkről végül, de nem utolsó sorban pénzügyi engineering eszközeink is vannak. Az EPEC például európai PPP centrumként jött létre. Ez a, az infrastruktúra előmozdításában szerepet játszik. A TNT e hálózatban a létező LTGG eszközt is fel lehet használni a projektek korai szakaszában. Hadd zárjam azzal, hogy az EBB-nek különböző, különböző szofisztikált eszközei vannak a projektek megvalósításának segítésére, de nyilván a jelenlegi gazdasági körülmények között az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése nem lesz könnyű, sok mindenem múlik majd. Az erőfeszítéseket támogatjuk, a múltban azt eh, tapasztaltuk meg, hogy hogyan lehet ilyen közlekedési projekteket eh, támogatni. A műszaki és a pénzügyi területen egyaránt szívesen nyújtunk eh, támogatást. Hogyha tisztábbá, fenntarthatóbbá válik a közlekedés a szállítás, az nem csak az érintett tagállam, hanem az egész EU gazdaság számára is hasznos lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Martin ír. Akkor most kérném, hogy jelezzék, hogy kik szeretnének szót kérni. Fidanza urat már láttam. Mr. Rike, Mr. Dubaka. Okay. Rendben, akkor feljegyeztem önöket. Fidanza úr, három perc, és uh, utána két percben Köszönöm szépen, elnök úr, de ezúttal nincsen túl sok kérdésem, mindössze egy eszmefutatást szeretnék tenni egy konkrét dologgal kapcsolatban. Egy kérdésem is van. Nekem úgy tűnik, az utolsó hozzászólást kivéve a finanszírozás tekintetében egy kisé mindenki igyekezett elkerülni a témát. Szeretném tudni, hogy hogyan is áll ez, mert itt ezzel kapcsolatban két alapvető probléma van. Először is maga a finanszírozás, és ez elég sok fejfájást okoz, ki fogja mindezt fizetni. Második dolog pedig, hogy célokról van szó. A célok 2020-ra vajon reálisak-e, és összegyeztethetőek-e a piaci helyzettel, és mindazzal, amit jelenleg ismerünk a különböző tagállamokban ezt a két aspektust kellene mindenek előtt vizsgálni, annak érdekében, hogy bizonyos kétségeket el tudjunk oszlatni, nem csak a mi szakbizottságunk vonatkozásában, hanem amit tapasztalunk akkor is, amikor a tanácssal tárgyalunk. Szeretném megtudni, hogy egy második kérdésfordulóban esetleg tudna-e pontosítani e két kérdéssel kapcsolatban. Ez segíthetne bennünket az érvelésünkben és gondolok még arra is, hogy meg kellene mutatni a jó gyakorlatot finanszírozás eh, területén, anélkül, hogy túlzottan igénybe vennénk a közpénzeket, például a különböző adóügyi ösztönzők, engedélyek kiadása, a, eh, például a töltő infrastruktúrákhoz, a, szemben azzal, amit Eh, eddig eh, láttunk bizonyos építkezések esetén. Tehát jó lenne egy olyan irányba elmenni, hogy hogyan tudjuk a közpénzből történő beruházásokat csökkenteni az ilyen projektek megvalósítása érdekében. Másik kérdésem a Larosz eh, úrhoz szól, hogy amikor a földgázt cseppfolyósított formában kell tárolni. Ugye azt mondja, hogy elengedhetetlen a kikötőkben, főként a tengeri kikötőkben kellene létrehozni olyan létesítményt, ami vagy, vagy lehet ebben nagyobb rugalmasságot adni a tagállamoknak. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. a kapcsolatos a kérdésem, hogy a városban hogy folyik ez a, hogy, hogy folyik a szervezése a, a közelkedésnek, amikor egy városnegyedben Haonur központi elemeket próbálunk az elektromobilitással kapcsolatban elkészíteni. Van erre vonatkozólag költségbecslés, hogy hogy milyen, mennyi kell az infrastruktúrának. Vannak-e olyan költségmodellek, amelyeket már kipróbáltak? Aztán az autó megosztás, megosztott használatának kérdése. Ezt megvizsgálták-e már? Először is tehát a költségekkel kapcsolatban, és azt, azt kérdezném, hogy ugye a nagyon kis költségvetésekkel kapcsolatban problematikus az, hogy a köz, közpénz, közpénzekből mennyit tudunk ebből finanszírozni, illetve a, hogy a magán magán megoldásokat hogy tudjuk ösztönözni, hiszen a tömegközlekedésnek megvannak már a maga struktúrái, de a magán fogyasztó kihasználásának még nincsenek. Gújdónak azt kérdezném, hogy vannak-e a, a költségstruktúrákkal kapcsolatos ö, ö, tapasztalatok, hogy a tagállamok ho, hova tudnak nézni tulajdonképpen a legfontosabb kérdés az az, hogy, hogy egy elem teljes életciklusa során ki, visile, ki, ki viseli az elem teljes költségét. És ez nem triviális kérdés, ez nagyon lényeges kérdés, tehát hogy az egész termék ciklus során a különböző felmerülő költségekért ki a felelős. ugye hogyha a városokat, a városi tömegközlekedést nézzük, akkor tudjuk, hogy a, a, az elemek, az elhasznált akkumulátorok kérdését meg kell oldani, vannak-e ezzel kapcsolatban újrafelhasználási lehetőségek, és hogy az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket ki fogja viselni. Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik Larosz úrhoz. Nagyon nagy megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy az alternatív energiákról szólt a tengerhajózásban, anélkül, hogy beszélt volna a kénkibocsátásról, ami egy nagyon sajátos probléma a tengerhajózásban. Másút nem, mert nem olyan típusú üzemanyaggal dolgoznak, és ez különböző korlátokat is jelent. Ami engem meglepett, hogy arról szólt, hogy a földgáz minden formájában olyan nagy helyet foglalna el, hogy nem elképzelhető, hogy a ö, nagy távolságú hajózásnál is ezt használják. Ez azért lett meg, mert különböző értekezeteken vettem részt ebben a témakörben, ahol szakemberek ezt soha nem említették. Például, amikor a nagy tengeri kikötőkkel tárgyalunk, amelyek fogadják ezeket az úgynevezett szuperhajókat, amelyek a nagy távolságú szállításokat végzik, sosem említették ezt. Meg tudná mondani, hogy mit jelent a, egy hajóban a gáz tárolása, tehát mennyivel jelent ez többet, mint egy hagyományos, a nehéz fűtőanyagokat vagy ö, anyagokat használnák. És van-e ennek valami korláta, ami korlátozza, hogy a gázt használhassák, és hogy az ennyivel vagy annyival csökkenti a, teherá, a szállítható teheráru mennyiségét. Ez meglepett, mert ilyet még nem hallottam és az EBB-nek is szeretnék feltenni egy kérdést, mint a Connecting Europe Facilities jelentéstevője, és kérdezem ezt. Természetesen foglalkozunk a közlekedési hálózatokkal, de az energiahálózatokkal is. Ugye itt a kettő között szinergia van, mert egyrészt hálózatról beszélünk, energia szállítási hálózatokról. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a tanács nem igazán érdeklődik a téma iránt, és a tagállami szinten is a, eléggé vitatott a téma. Önök gondolják-e, hogy ez egy olyan dolog, ami a piacot érdekelheti, és hogy az új piaci eszközök alkalmazhatóak lennének az ilyen típusú beruházásokra, illetve az EBB Tanulmányoztam már azt a kérdést, hogy milyen típusú pénzügyi eszközök lehetnének felhasználhatók az alternatív üzemanyagok hálózatok kifejlesztésére. Debáker úr, köszönöm szépen. Elnök úr, én is köszönöm, hogy ennyi magyarázatot kaptunk, illetve hogy eljöttek. Néhány kérdésem lenne. Az egyik dolog, ami egyre egyértelműbbé válik, az az, hogy az egész közlekedési hálózat egy rendszert képez, nem csak az üzemanyagról van szó, hanem a járművekről, infrastruktúráról is, stb. Az egyik dolog, ami felvetődik, hogy mit tehet a közszféra, erről sokat beszéltünk, de hogyan lehet bevonni a magánszférát? Um, az alternatív üzemanyagokat használó magáncégek könnyen csődbe mennek, hogyan lehet a közféra befektetéseit kihasználni. Ez valahogy nem szerepelt itt a mai vételben. És hogyha megtörténik a közbefektetés az infrastruktúrába, akkor azt ugye technológia semleges módon kell tenni, hiszen a kormányok nagyon gyakran nem a győzteseket, hanem a veszteseket válogatják ki, hogy mivel nem lehet minden technológiába fektetni, választani kell közülük, de hogyha a közféra választ, akkor lehet, hogy valamelyik alternatív megoldás jobb lett volna, de azt elszalasztjuk utolsó kérdés a tengeri, tengerhajózási szektorra vonatkozik, Dominik már említette. Sokat beszélünk az új környezetvédelmi régiókról, ha minden igaz, akkor 2015-től kell ezt alkalmazni, és ennek nagyon nagy kihatása lesz a flottákra. Nyilván az onshore, tehát a parti létesítményekre is sok teher hárul, de mit kell tenni a flottával? van, hiszen fel kell újítani a hajókat, különböző technológiákat használva. Önök hogyan látják ebben a magánszektor részvételét? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen! kollégák akkor abban a sorrendben válaszoljanak két-két percben, ha megkérhetnem önöket, ahogyan az előadásaikat megtartott hallották. és hogyha túl sok mindent szeretnének mondani, akkor írásban is kiegészíthetik majd a válaszokat. Larosz két perc tessék. Köszönöm. Először is a térfogatra vonatkozó kérdésre válaszolnék. Ahogy korábban említettük, a cseppfolyós földgáz vonatkozásában ugye mínusz 160 fokon lehet tárolni, úgyhogy hőszigetelt raktározásra van szükség. És hát ugye a biztonsági kritériumok is sokkal komolyabbak, ugye robbanás veszélyre kell gondolni, tehát egy eh, nagyon komoly eh, berendezése van, felszerelése van eh, szükség. Tehát ötször annyi térfogatra van szükség, mint mondjuk a pakura esetében. Tehát ez komoly gondot jelent. Korábban említettem, jobb helyzetet is ki lehet persze alakítani. Ami az IKR helyzetet illeti, a gáz felhasználása legtöbb belső motor esetében megvalósítható, viszonylag könnyű átalakítással. A probléma akkor vetődik fel, amikor alacsony minőségű az olaj, akkor az ikár követelmények nek nem tudunk megfelelni. Vagy nagyon, vagy nagyon tiszta üzemanyagot használunk, vagy pedig módosítjuk a motorokat. A hajózási üzemanyag tárolásával kapcsolatban nekem az az ajánlásom, hogy el képzelni, hogy a legtöbb nagy európai kikötőnek megfelelő cseppfolyós földgáz tárolója legyen, de mondjuk a Rajna mentén nem lesz minden kikötőnek ilyen infrastruktúrája, pedig a hajózás a KKV-k területe, úgyhogy lehetővé kell tenni számukra is az üzemanyag ellátást. Köszönöm. Thank you, Chairman. Billy úr. Köszönöm szépen. Először a célokkal kapcsolatban néhány megjegyzés. Az író részéről nagyon ambiciózus célokat támogatnánk, csak ugyanis a nem ambiciózus célok tönkreteszik a, az egész projektet, pedig a projektre nagyon nagy szükség van, már tíz évvel ezelőtt szükség lett volna annak érdekében, hogy a széndiokszid lábnyomunkat csökkenthessük. A magánpartnerek már ma is részt vesznek a munkában, de a közlekedés irányítóit is szorosabban be kéne vonni a kutatásba, először is legelsősorban a tesztelésben. Tehát már a korai szakaszokban tudnia kell az autógyártóknak és az üzemanyaggyártóknak is, hogy mik a megvalósítható alternatívák. Aztán a rövid és hosszú távú perspektívákkal kapcsolatban mi együttműködtünk az üzemanyag szakértő csoporttal az e-, e-, Európai Bizottságtól. Jelenleg vállalni kell a kockázatokat, mert a piacon még nincsenek olyan alternatívák, amelyek teljes mértékben tudnák helyettesíteni a kőolajat. És természetesen igaza van a hozzászólónak ahhoz, hogyha túlságosan korán döntünk, akkor lehet, hogy pont a legjobb megoldásokat fogjuk később kizárni. Ezért a tesztelés, tesztelés, tesztelés a legfontosabb feladatunk. Elnök, köszönöm szépen, Guida úr. Először is a célkitűzés, a tömegközlekedés szempontjából a mi célkitűzésünk szélesebb volt, mint az elektromobilitás. Szerettünk volna megkettőzni az elektromos járművek részesedését 2020-ig. Aztán a különböző országok között, a metodológiák között nagyon nagyok a különbségek, részletesebb információt is tudnék adni erről. Na most az életcikluson keresztüli költség, és az általában az, az, az analízisről azt tudom mondani, hogy az elfogadott, az adott technológiától függően nagyon különbözőek az akkumulátorok költségei, amelyek igazából nem oldanak meg, nem magyaráznak semmit. Vannak ellenzések, de ezek sem eléggé világosak. Viszont ami található, azt tovább, tovább tudom majd önnek, önöknek adni. A technológia semlegesség az, amit a mi részünkről mi mindenképpen támogatunk. Van egy új generációs dízel buszflotta, amely még mindig, és az elkövetkezendő évekre is a legfontosabb, tehát a, a közlekedés, tömegközlekedés gerincét fogja képezni, ugyanis sokkal környezetbarátabb és jó a teljesítménye is. Thank you very much, Mr. Hahn. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, Hahn úr. Köszönöm szépen. Fidenza és Lichtenberger képviselők kérdései hasonlítottak egymáshoz, a finanszírozásról és a finanszírozás feltételeiről szóltak. Az a kérdés, hogy ki fizet, és hogy van-e rá elég pénz tulajdonképpen egyszerűsített módon. A közpénzek erre megvannak, de és nagyon sok helyi hatóság el is kötelezte magát erre, de először az Európai Uniótól érkező jelzésre van szükségünk. Lehet, hogy nem túlságosan nagy költségvetés, költségekről van itt szó, de az EU kell, hogy zöld utat adjon nekünk először, és csak utána tudunk lépni. Kétségtelen, hogy lesznek közberuházások és magánberuházások is, ezen kívül nagyon nagy mértékben működik már a PPP is már jelenleg is vannak ilyen projektek, esetleg az energiaellátókkal, vagy más ágazatokkal, kiskereskedelmi iparral folytatott együttműködések, például a parkolók témájában. Aztán együttműködünk szállodákkal is, amelyek elérhetővé, elérhetővé teszik az elektromos autók használatát a, a vendégeik számára, és akkor ezzel kapcsolatban felmerül a feltöltés lehetősége, stb. Tehát még Barcelonában is, meg más, más városokban is nagyon előre haladott ez a helyzet. Tehát többféleképpen lehet megoldani az elektromos autók feltöltésének kérdését, illetve ennek finanszírozását és nem sokára még részletesebb, átfogóbb áttekintéssel, illetve számokkal is tudok majd szolgálni önöknek. Martin. Martin úr, köszönöm szépen. Az infrastruktúra finanszírozása, igen, ez nyilvánvaló, hogy az EBB az egy bank, tehát jobban örülünk, hogyha hitelekkel kell dolgoznunk, és a magán vagy más entitások finanszírozzák a beruházást. Amit mi az elmúlt években tapasztaltunk, az az, hogy a legtöbb projektnél ezt fel lehet vázolni projektként, de még egyre ennek az infrastruktúrának a kezdő lépéseinél vagyunk. Tehát itt nyilvánvaló, hogy a magán és az közszektornak valahogy PPP vagy más hasonló megoldásban kell gondolkodni. A taxik, buszok, gépkocsi kölcsönző vállalatok, lehetnek azok, amelyek elsőként lépnek a bank számára, végül is eseti döntéseket hozunk, illetve üzleti terv alapján döntünk. Az üzleti tanulmánynak, vagy az üzleti tervnek tisztességes kockázat megosztást is kell tartalmaznia. a a fejlődés az alapvetően piacvezérelt lesz. A piactól kell, hogy, illetve a vásárlók által lesz vezérelt, azok kell, hogy vezéreljék, akik új technológiájú gépkocsikat vásárolnak. Ehhez kell egy megfelelő keret a magán szektoroknak, egy világos finanszírozási struktúra és egy világos keret kell, amiben megfelelő a kockázat megosztás és az egyéb feltételek is megfelelőek. Köszönöm, elnök, köszönöm. A bizottság részéről Olidi kíván még hozzátenni, Fedanca úr szeretne valamit hozzátenni, akkor röviden. Csak néhány rövid észrevételem lenne. Köszönöm szépen az összes hozzászólót a tájékoztatásért. Azt mondhatom, hogy elég jól elég elfogadható a bizottságnak a javaslata, ami ambiciózus célokat jelöl meg, de nekem úgy tűnik, hogy az általános vonalvezetés egyre kellően megosztott, és nagyon fontos, ennek a meghallgatásnak keretében, hogy ne egy bizonyos típusú alternatív üzemanyagra koncentráljunk, hanem inkább azt volt a célunk, hogy feltérképezzük a különböző lehetőségeket, mert a föld, az olaj alternatíva a diversifikálása nem egyetlen megoldásból áll és az fontos, ezt hallottuk az előadásokból is, hogy holisztikus megközelítést kell alkalmazni, és figyelembe kell venni azokat az adatokat, amik eh, érintik egyrészt a eh, gyártókat, a eh, különböző gázszolgáltatókat és a fogyasztóknak is fontos a szerepük. Tehát itt egy ilyen pool kell nézni. Ha nincsen infrastruktúra, mert nem eléggé fejlett a piac, a piac viszont nem fejlődik, mert nincs infrastruktúra. Tehát ebből az ördögi körből is ki kell kerülni. Ez az irányelv, hogyha, az, hogyha megépítjük az infrastruktúrát, akkor majd fejlődik a piac. Hát nem tudom, hogy tyúk vagy tojás volt előbb, de ezt meg kell fontolni, és figyelembe kell venni természetesen a fogyasztóknak a kritériumait is, amik alapján ők választanak. Mindaz, amit hallottam a multimodalitásról, ugyancsak nagyon fontosnak tűnik, és szeretnék még visszatérni a biztonság kérdésére. Via doktor úr említett tett egy, tett egy utalást, hogyha ezek a biztonsági kérdések tekintetében, ha ez igaz, akkor engem azért ez mégiscsak foglalkoztat, nem tudom, hogy ez igaz-e, de mindenképpen a biztonságot előtérbe kell helyezni, de pontosabb adatok alapján, hogyha van ilyen probléma. Én nem ö, tudtam, hogy biztonsági szempontból a gáz adott esetben veszélyes lehet. Ami a célokat illeti, úgy gondolom, hogy az fontos, és azt látjuk, hogy fontos, hogy legyenek célok, ugyanakkor fontos a rugalmasság is. A rugalmasságot illetően a kohéziós alap, egyéb közösségi alapokból kellene merítenünk, és fontos lenne, hogy a magánszektor is ebben részt vegyen. Mindezek a befektetések, beruházások talán nem lehetségesek, de és még végül egy kis gondolat. A harmonizáció szerintem fontos célkitűzés, lehetővé kell tenni, hogy egy gépkocsi vezető azonos lehetőségeket használhassa egész Európában, tehát valamilyen módon megoldásokat kell találni, ami ezt a célt segít elérni. Elnök, köszönöm szépen, Finanza úr. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy ennek a a tervezetet a szeptember 16-án fogjuk előterjeszteni, utána lesz a módosítókra október 1-e, lesz a határidő, és a ö, választás valószínűleg november 14-én lesz a TRAN bizot, szakbizottságban. Köszönetet szeretnék mondani Láros Bieg, Ida Hánon és Márten Szuraknak a, az előadásaikhoz, és köszönöm az első panel tagjainak is a részvételüket, Kriszti Magezzoela, Krikó és Dorézi uraknak. Nagyon jó munkát végeztek, és a bizottság három órakor folytatja ülését. Köszönöm.